Chers collègues, bonjour. Kedves kollégák, mindenkit köszönteni szeretnék. Csütörtökönként Strasbourgban a plenáris héten mindig nagyon sok ülés van. Köszönöm szépen, hogy eljöttek erre a különleges ülésre a terrorizmus ellenes harc témájában. Az első napi rendi pontra térünk át, a napi rend elfogadottnak tekintett, amennyiben nyilván nincsen e, ellenvetés. Köszönöm szépen. Második napi rendi pont. A július 5, 11-e és 12-e ülések e, jegyzőkönyvének el elfogadása, nincs ellenvetés, ezek elfogadottak. Là aussi, comme traditionnellement, de la communication, euh, des communications de la... Az elnök közleményei. A következő ülésünk, az október 15-i ülés törölve kompromisszumos módosítókkal foglalkoztunk volna a társ előadóktól, de mivel két társ jelentéstevő hölgy nem tud jelen lenni, úgy döntöttünk, hogy ezt az ülést törölni fogjuk, és megpróbálunk egy új időpontot találni természetesen. Felhívnám a figyelmet arra, hogy elnökként az elnökök értekezlete engedélyével, az eljárásnak megfelelően részt vettem a Libe Washingtoni látogatásán, július 16 és 19-e között a terrorizmussal foglalkoztunk. Nagyon fontos üléseken vettem részt, a transatlanti partnereinkkel folytatott együttműködés témájában, terrorizmus ellenes küzdelem jegyében, és készítettünk erről látogatásról egy kisebb összefoglalót, amit a tagok rendelkezésére bocsátunk. Hamarosan rendelkezésre bocsátjuk majd ezt az anyagot. Ezzel lezárom az elnök közleményeit, most pedig a legfontosabb pontra térünk át, ennek az ülésnek a lényegére, ez a négyes napi rendi pont, eszmecserére kerül sor Julian King úrral, aki a biztonságért felelős biztos. Kedves Julian King úr, nagy megtiszteltetés és öröm számunkra, hogy őt itt fogadhatjuk újfent. kedves kollégák emlékeznek arra, hogy a biztos úr elindította a bizottsági munkálatainkat az elmúlt év októberében, és gratulálni szeretnék, mielőtt megadom neki a szót, a támogatásért, a figyelemért, a folyamatos párbeszédért, amit tanúsított ezekben az elmúlt hónapokban a terrorizmus ellenes küzdelem érdekében. Fontosnak tartom azt is, hogy a munkálataink végén úgymond sikerül lezárnunk egy nagyon fontos pontot. Önnel, kedves Julian King úr, hiszen ön az egyik legközelebbi eh, és legstabilabb, legkonstansabb partnerünk, nem szeretnék senkit megsérteni. Még akkor is, hogyha nem értünk rendszeresen önnel egyet, vagy a bizottsággal, de nagyon-nagyon fontos az ön jelenléte és támogatása még nem beszélt a biztos úr, lehet, hogy utána egy kicsit máshogy alakul a hangulat. Hát, biztos úr, reméljük el tudja fogadni azt a módszert, hogy ön tájékoztat először bennünket a legfontosabb témákról, azokra az intézkedésekről, amelyekkel foglalkoznunk kell, az európai intézményekkel foglalkozniuk kell, többek között a bizottságnak, terrorizmus ellenes küzdelem értelgében. Volt az egyik cí, első címzetje az egyik véleménytervezetünknek. Kíváncsiak vagyunk az véleményére, megjegyzéseire, Ezt a javaslatot, ez a javaslat a kollégákat nagy mértékben érdekelte az egész parlamentben. 1520 módosító indítvány érkezett be ezzel a jelentős tervezettel kapcsolatban. Ez nagyon fontos a mi együttműködésünk szempontjából is önnel, várjuk a megjegyzéseit, véleményeit ezzel a vélemény tervezettel kapcsolatban. Mielőtt megadom önnek a szót, biztos úr, gondolom látta a kollégák jelentésében, hogy egyhangú javaslatot tettek. Fontosnak tartjuk az a különálló, a különálló, önálló tárca megtartását az Európai Bizottságon belül, a biztonsági tárca megtartását és reméljük, hogy ez megmarad a következő bizottság esetében is. Nem akarok túl hosszú lenni, kedves biztos úr, kedves Julian, King Julian úr. Azt javaslom, hogy tartsa meg 15 percben az előadását körülbelül, és ön ismeri a pingpong módszerünket, ha ezt el tudja fogadni, akkor a kollégák kérdéseket tesznek fel, és ön utána válaszol. Parancsoljon, öné a szó. Uh, Köszönöm szépen. Kávét iszom, nem teát, talán csalódást okoz. Minden esetre örülök annak, hogy pingpongot játszunk azon ország hagyománynak megfelelően, amelyet legjobban ismerek. Örülök, hogy ilyen aktívan foglalkoznak ezzel a témával, és a bizottság részéről ugyanezt mondhatom. Azt gondolom, hogy sok minden történik párhuzamosan, ezért nagyra becsülöm, hogy időt szánnak erre. Az idő múlik persze, valóban 12 hónapja időközben, hogy egyszer már meghívtak egy első ülésre, egy nyilvános ülésről volt szó. Időközben sok minden történt, Röviden beszélnék majd erről is, hogy mi történt, és azon dolgokról is beszélek, ahogy milyen javaslatokat tettünk ezen a területen. De azzal kezdeném, hogy üdvözlöm az önök munkáját, úgy együttesen a bizottság részéről az elmúlt hónapokban elolvastam a tervezetet, a tervezetet. A módosítókat nem egyenként olvastam végig, de úgy nagyjából tudom, mi szerepel ezekből a módosítókban. Úgy gondolom, hogy az elkötelezettségnek egy jelentős részét követelik meg ebben a bizottság részéről, a tagállamok részéről. Mi ezt a bizottság részéről nagyon komolyan vesszük, és igyekszünk aktívak maradni. Majd a részletekre kitérők még szerintem a kérdések és válaszok szakaszban. Az elmúlt 12 hónapban egyébként folytatódott az a munka, hogy tovább vigyük az erős, a biztonság erősítésére szolgáló tevékenységünket, aktivitásunkat ezen a területen igyekeztünk figyelem kísérni azon terroristákat, akik kárt akarnak okozni, ellenálló képességet szeretném, szeretnénk erősíteni, és a megelőzésre nagy súlyt helyeztünk. Először is azon dolgoztunk, hogy a hozzáférést a terroristák részéről gyengítsük pénz, lőszer, mozgás és emberi erőforrás tekintetében egyaránt a hamis vagy több identitással utazókat igyekeztünk elkapni a határokon. Itt a különböző információs rendszereket jobban összehangoltuk. A külső határokon erősítettük a biztonságot mindennek előtt a migrációba való beáramlást igyekeztünk gyengíteni és figyelemmel kísérni. Úgy gondolom, hogy ez egy fontos lépés volt, és örülök annak is, hogy a tervezetük tartalmazza ezt a témát. Egyébként hasonló a véleményem, amit önök gondolnak, tehát hogy az adat rendkívül fontos eszköz ebben a munkában. Igyekeztünk maximalizálni azokat az előnyöket, amelyeket a meglévő információs rendszerekből tudunk kinyerni, igyekeztünk ezeket interoperabilissá tenni, és az információ réseket igyekeztünk betömni, adott esetben új rendszereket is létrehoztunk, az ETIAS-t például, az ECRIS-t megerősítettük, továbbfejlesztettük, egyébként pedig a Schengen információs rendszert is erősítettük, az EU-LISA ügynökséget is, ami egy alapvető fontosságú dolog. A pénz, igyekeztünk akadályozni, hogy pénzhez jussanak, hogy felhasználják a pénzüket. A pénzmosás elleni irányelvet erősítettük, és a büntető jogban is igyekeztünk megfelelően szankcionálni ez a tevé- ezt a tevékenységet, aztán önök is beszéltek már erről a hacking program keretében, amikor én is Washingtonban jártam velük is beszéltünk erről, és egy kiegészítő európai rendszert kívánunk megvitatni ezen a területen. El kell, hogy mondjam, én személyesen támogatom, mert ez egy fontos lépés lenne. A fegyverek, lőszerek esetében lépéseket tettük, hogy erősítsük az export-importot, csak igyekezzünk megakadályozni a saját gyártású robbanóanyagok előállítását, és igyekeztünk megakadályozni a toborzást is, hogy csatlakozzanak az emberek a terroristákhoz, és igyekeztünk szembeszállni a radikalizációval online és offline is a közösségekben, mindenek előtt, mint mondtam, de mindenek előtt az online az, ami érint bennünket. Ez egy tényleges probléma, hogyan ott toboroznak, ott történik az, amitől a legjobban tartunk, ott készítik elő a támadásokat, a merényleteket. Egyébként hálás vagyok, hogy a jelentéstervezetük ezzel külön foglalkozik, erre fókuszál. A jelentés tervezett sokat foglalkozik az áldozatok védelmével is, az áldozatok jogaival, ez egy fontos terület. Teljesen egyetértünk ebben a pontban is egyébként. A bizottság részéről teljesen elismerjük annak a szükségességét, hogy külön ügyeljünk a terrorizmus áldozataira, és elsősorban el kell, hogy mondjam, vannak más intézmények is, majd erre kitérünk, de elsősorban a tagállamokat kell késztetni arra, hogy folytassák, amit már elkezdtek, és teljes mértékben alkalmazzák azokat az eszközöket, amelyeket az antiterrorista irányelv tartalmaz. Kevesen vannak a tagállamok, akik teljes mértékben átültették ezt. Második eleme a munkánknak az az ellenálló képesség erősítése. Jobban igyekszünk a köztereket megszervezni, a magán és közösségi szférában is, és megfelelő támogatást kívánunk a finanszírozási területen biztosítani ehhez, például a biztonságot az utazók számára, légiközlekedésben, stb. A biológiai, kémiai, nukleáris, radiológiai kihívásokkal is foglalkoznunk kell. Teljes joggal beszélünk erről, ez nem egy absztrakt veszélyeztetés, amiről itt beszélünk, eseményeken, az utcákon, a városokban, az Egyesült Királyságban. Igenis, ezzel foglalkoznunk kell. A kiberfenyegetéssel is foglalkoznunk kell, komoly kihívások jelentkeznek, erről is beszéltünk már. Juncker úr is foglalkozott ezzel a az EU helyzetét vizsgáló beszédében, ezt külön vizsgáljuk, és a elmúlt évben azóta pedig tudni kell, hogy önökkel együtt működve komoly haladást sikerült elérni ebben a kérdésben az EU kibes stratégiájában, az ellenálló képességet, az elrettentő képességet kívánunk erősíteni, és a nemzetközi együttműködésben fokozottabban részt venni és köszönöm szépen az Európai Parlamentnek, hogy támogatták összességében egy ilyen kiberügynökség létrehozását európai szinten. Megfelelő intézkedésekre van szükség, hogy az félrevezetést, a fake news, a hamis híreket meg lehessen akadályozni a terjedésükben. Egy néhány héttel ezelőtt Juncker úr a beszédében további intézkedéseket követelt, amelyekre szükség van, és amelyeket csak együtt tettük meg. Az első az az volt, hogy az, els, az Európai Bizottság eh, online jogtartalmakat jelentes, jelenítsen meg a terrorellenes küzdelemben, és hát le is tudjuk a támadásokat az elmúlt egy-két évben, és ezeknek mindig volt egy online elemük ezek a támadásoknak, például az értesítésekben az utasításokat itt juttatták el, és eh, hát sajnos, ami minden előfordult, hogy ezeket eh, diadallá minősítették, eh, és egy online tartalom egyre inkább radikalizálódik, ezt meg kell akadályoznunk éppen a fiatal emberek érdekében. Óriási kár tud ez okozni egyébként, és attól is függ, hogy milyen sokáig tud online maradni egy-egy hír. A legutóbbi tanulmányok azt mondják, hogy az összes DS propaganda link háromnegyede eh, eh, négy órán belül letöltésre került, tehát gyorsnak kell lenni, és ezt komolyan kell vennünk. Éppen ezért azt javasoljuk, hogy egy új jogot alkossunk, ezen, új törvényt alkossunk ezen a területen. Sikerült önkéntességi alapon is a platformoknál haladni, de ennél tovább kell lépnünk, nem elég az önkéntesség három új kötelezettséget írnánk elő. Kötelezővé tennénk a platformok számára, hogy egy órán belül reagáljanak, amikor megkapják az eltávolítási utasítást a hatóságoktól egy ténylegesen terrorista illegális tartalom kapcsán. A második pont, hogyha egy platformot felhasznál egy terrorista szervezet demonstratív módon, hogy terjesszen egy tartalmat, akkor a tagállami hatóságoknak és a platformoknak is kötelesség, hogy igyekezzenek azonosítani, ki áll e mögött, és proaktív lépéseket tenni az eltüntetésről. Ennek egyértelmű garanciáit és szabályait kell meg kell alkotni és alkalmazni kell. A harmadik pont, ez is egyértelműen fontos, a tagállamoktól elvárnánk, hogy hatékonyan erősítsék meg a bűnüldözői kapacitásokat. Egyes tagállamok már sokat haladtak ezen a területen, de nem minden tagállam, és mindig oda mennek a terroristák, ahol a legkönnyebben tudják posztolni a tartalmaikat, éppen ezért valamennyi tagállamnak ebben össze kell fogni, aztán garanciákra van szükség a panasz testületekkel kapcsolatban, illetőleg az igazságügyi fellépéssel kapcsolatban. A platformok nagy többsége nyilvánvalóan együtt fog működni, meg kell adni a lehetőségét annak is, hogy vannak, akik nem akarnak majd együtt működni, ezért azt javasoljuk, hogy a tagállamokkal ezt megbeszéljük, hogy milyen szankcionálásra nyílik lehetőség azon esetekben, ahol rendszer szinten nem akarnak együttműködni, nem arról van szó, hogy egyetlen esetre azonnal lecsapunk, de hogyha szisztematikusan azt látjuk, hogy egy platform bármilyen oknál fogva is nem hajlandó kooperálni, akkor bizony hatékony szankciókat fogunk alkalmazni. A legrosszabb esetben le is állítjuk a GDPR értelmében. Juncker úr egyébként beszélt a választási folyamatok, eljárások kapcsán is beszélt erről. A tagállamokban nyolc választás lesz a következő nyárig, és ide tartoznak az európai választások is itt a parlamentel kapcsolatban. Pillanatnyilag nincsen hírszerzési adatom arra vonatkozóan, hogy valaki aláásná konkrétan a választásokat, de látjuk, mi történt. A kellő gondosság elve értelmében foglalkoznunk kell ezzel a lehetőséggel is, hogy megvédjük a választásaink tisztaságát. A, tudni kell, hogy van ez a kihívás, ez a feladat, és hogy meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, keményebbé, nehezebbé kell tenni, hogy aláássák, megtámadják a választási folyamatainkat vannak intézkedések, amelyek ről beszéltünk, fokozottabb együttműködés a tagállamok szintjén, nemzeti választási hatósok egy hálózatát szeretnék létrehozni a kiberbiztonság fokozottabb bevonásával és azok bevonásával, akik az adatvédelemben dolgoznak és a bűnüldözés területén kapcsolattartó pontokra van szükség, hogy létrejöhessen egy ilyen Európát átszövő hálózat, aztán meg, megfe, meg kell néznünk, hogy a nemzeti szinten a tagállamok milyen intézkedéseket tudnak hozni, hogy kellő információk kerüljen ebbe a hálózatba, és hogy tájékoztassák egymást a hackerekkel kapcsolatban. Magas szintű konferencia lesz október 15-én, 16-án ebben a témában Brüsszelben, magas szintű konferenciáról beszélünk, jöjjenek el, igyek, önök is igyekeznénk a közösségi, a magánszektor valamennyi érintett szereplőjét bevonni ebbe a párbeszédbe. És a következő hónapokban ezt a párbeszédet kívánjuk erősíteni, ez prioritást élvez, és megfelelő időkeretet is kívánunk biztosítani, hogy a jelenlegi mandátum végéig el lehessen fogadni ezeket a javaslatokat. Ez egy ambíciózus elképzelés, de úgy gondoljuk meg lehet valósítani. De fókuszálnunk kell továbbra is a többi jogalkotói javaslatunkra, amelyen már dolgozunk néhány hónapja külön kiragnám, hogy fontos, hogy aláhúzzuk a javaslatokat, és a fontosságát tudjuk, hogyha nem tudok megállapodni a különböző javaslatokkal kapcsolatban, akkor egyszerűen megcsúszunk és kifutunk az időnkből, és azoknak szolgálunk ezzel, akik kárt akarnak nekünk okozni. Nagyra becsülöm, hogy mennyire hangsúlyozzák a tervezetünkben a már meglévő törvények végrehajtását, amelyeket már elfogadtunk, erről van szó. Nyilvánvaló, az asztalon lévő intézkedések közül nagyon fontos, hogy végrehajtjuk a már meglévő törvényeket, tehát további kihívások kihívásokkal szembesülünk ezen a területen a tagállamokkal együtt. Bizonyos esetekben persze jól sikerült haladnunk, de vannak más esetek, ahol még továbbra is haladnunk kell, fontos lépéseket kell megtennünk. De a record irányelvet már többször megvitattuk, aztán van 17 tagállam, amely a teljes átültetésről számolt be, és ketten um, út errefelé haladnak, de még mindig van egy néhány tagállam, amelyiknek ezzel munkája van. Egyszerűen arról van szó, hogy a tagállamokkal együtt kell működnünk, hogy teljes mértékben átültessük az összes intézkedéseket, például a hálózati biztonsági és információs rendszerre vonatkozó irányelvet átültessük a tagállamok felé tájékoztatott az átültetésről, az adatvédelmi irányelv itt, itt egy harmad tájékoztatott az átültetésről, tehát van még munka bőven ezen a területen, és két további intézkedésről beszélnék. Nemrég járt le a határideje a terrorizmus ellenes fellépés irányelve, erről már beszéltem. Elmúlt hónapban lejárt a határidő. Csak öt tagállam volt, amely arról tájékoztatott, hogy teljes mértékben megtörtént az átültetés. Azt kell, hogy mondjam, ez nagy kihívást jelent számomra, hogy ezt megértsem. Ennél jobbnak kell lennünk. Önök is tudják, hogy mennyire fontos ez az irányelv, és a tagállamokat rá kell vennünk arra, hogy eleget tegyenek ennek. A másik pedig, ahol megint csak fontos, megint csak vitatott, tudom néhány tagállam, a kézifegyverek, a lőfegyverek vonatkozó irányelv. Csak három tagállam értesített arról bennünket, hogy ezt az irányelvet átültették. Hát ez nem, ez nem elegendő, így nem lehet. Egyet értettünk, volt vita erről, most is folyik a vita, de az irányelv megszületett, akkor eleget kell tenni az ottani előírásoknak, vére kell hajtani. Munka van még bőven, ezzel tudom lezárni az egészet. Tudom, sűrű a napi rend, és eh, tudom, elnök asszony, hogy önök is milyen keményen dolgoznak, de hogyha fókuszálunk továbbra is, és összpontosítunk, akkor a meglévő időben sokat lehet elérni. Tudjuk, hogy az idő szorításában vagyunk, önök is tudják szerintem, de március végéig maradt idő, hogy haladjunk ezekben a témákban, és hogy valamilyen együtt tudjunk működni, és megfelelő időkeretet biztosítsunk a jövőbeli haladáshoz. Nagyra becsülöm azt a munkát, amit végeztek a jelentés kiváló, szerintem ez egy jó keretet biztosít a jövő számára. Az, irányel, az irányt meghatározzák ezzel a következő parlament és a következő bizottság számára és egy utolsó hozzászólás úgy gondolom nagyon fontos, hogy a következő Európai Bizottság bármilyen összetételő is legyen, rendelkezzen megfelelő forrásokkal a biztonsági ügyekben. Tehát valamilyen testületre szükség van, úgy látom én ezt, mert a különböző erőfeszítéseket valahol koordinálnunk kell. Merci beaucoup, monsieur le commissaire. Köszönöm szépen, biztos úr, ezt a szintézist, összefoglalót, a kitekintést és az elemzést, amely könyörtelen volt, úgymond, mindannak kapcsán, miben sikerült előrelépni, illetve mi az, ami túl lassan valósult meg. Köszönjük azokat a kitekintéseket, és amelyeket felvázolt, a prioritások bemutatását, ismerjük önt realizmusáról, pragmatizmusáról, és ezt ma délelőtt is ismét láthattuk. Meg is adom a szót Helga Stevensnek, aki árnyéke előadó. Parancsoljon, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt kollégák, biztos úr, Szívből szeretnék köszönetet mondani ezért a nagyon na, széles kitekintésért, és nagyon fontos tudni, hogy mi az a munka, amit végzett. A jelenlegi helyzetben nagyon fontos azt is, hogy az a különböző irányelvek végrehajtásához a tagállamoknak erőfeszítéseket kell tenni. De sajnos problémák maradnak. Nagyon sok tagállam van, amely még mindig vonakodik, hogy átültesse a biztonsággal kapcsolatos európai irányelveket. Ez számomra felfoghatatlan. Miért van olyan sok tagállam, amely egyszerűen az állampolgárok biztonságával játszik? Mi az, nem tudom, mi az oka pénzügyi források hiánya, vagy túl sok az irányelv, és a tagállamok nem tudják, hogy hogyan működjenek, vagy talán vannak olyan tagállamok, amelyeknek több segítségre, pénzügyi támogatásra van szüksége? Vagy más okai vannak ennek talán? Szeretném tudni, hogy mi az igazi oka annak, hogy még mindig vannak olyan tagállamok, akik ezt nem teszik meg. Aztán nem értem azt sem, hogy miért van olyan sok tagállam, amely nem hajlandó a biztonság területén együttműködni. Pedig ez egy, egy mindenki számára előnyös helyzet lenne, ezt sem értem egyáltalán. Ami az Európai Családellenes Ügynökséget, az EPO-t illeti. Ez már valóság, és meg, meg is határozták a hatásköröket. Nagyon fontos, hogy a terrorizmus elleni harcban is ezek aktívak legyenek. Soha nem fog azonban egy ilyen intézmény a tanácsban egyhangú támogatást kapni. De akkor miért akarjuk ezt? Nagyon komoly kérdések ezek, és nem tudom, hogy mi az igazi többletértéke. A nemzeti szakértők az ellenkezőjét mondják. Ön mit gondol a mandátum kiterjesztésének megvalósíthatóságáról? Mindenképpen köszönöm az elmúlt hónapok kiváló együttműködését, remélem ez folytatódik. És köszönöm azt is, hogy minden erőfeszítést megtett azért, hogy a jelentésünkhöz ön is hozzájárult. Igen, nagyra értékeltük ezt. Köszönöm szépen. Excuse me, yes, it's Um... Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm én is először is a munkát, amit a jelentésen végez. Több pontot is felvetett. Először is a végrehajtás. Egyetértek, óriási kihívás, és az egyik dolog, amit remélem, hogy sikerült az elmúlt hónapokban megtenni, és az ön jelentése is ennek része, az a, az EU havi jelentéstétele. Az ilyen események, amelyek, és az ilyen események is, amelyeken a végrehajtás hiányosságait aláhúzzuk, és azt, hogy milyen fontos mindezt megoldani. A jövő héten jön ki a, a következő jelentés, és ez irányelvenként meg fogja határozni, hogy hol vannak a hiányosságok a végrehajtásban, és hol indítottunk el szerződésszegéses eljárást, az egyes tagállamoknak mit kell tenni. Nos, szisztematikusan felvetem ezeket a kérdéseket, mert ezt fontosnak tartom a végrehajtással kapcsolatban. Tehát csak arra tudom ösztönözni önöket, hogy ugyanezt tegyék. Rá kell világítani a nyilvánosság erejével a probléma, problémás területekre. Nem hiszem, hogy szándékos rossz akarat lenne, de úgy gondolom, hogy vannak olyan tagállamok, amelyeknek nehezebb lépést tartani. Tehát egyrészt fontos, hogy nyilvánosságra hozzuk, ha probléma van, és ösztönözni, segíteni a megvalósítást, és különböző módja van a segítségnek. A bizottság technikai jellegű segítséget, bizonyos esetekben forrásokat biztosít, de ösztönözni próbáljuk a tagállamok közti tá, támogatást is, hiszen vannak olyan tagállamok, amelyek egyértelműen, egyértelműen előrébb vannak a többinél. És így a kevésbé előre haladottaknak segítséget tudnak nyújtani, tapasztalatot átadni. És politikai támogatást is adhatnak önök is, a figyelemfelhívással, az el, a fejlődés, a, me, a lépések megtételének szükségességével. Remélem, hogy ezzel sokkal jobb lesz majd ezeknek a legfontosabb építőelemeknek, irányelveknek a végrehajtása. A másik az EPO, az Európai ügyészség. Úgy gondolom, hogy ezt a javaslatot még tavaly vetettük fel a jövőre tekintettel. Tehát nagyon fontos, hogy ezt az önök munkájában is így a, a jövő perspektívájaként jelenjen meg. Viszont most azzal foglalkozom, hogy hogyan lehetne az Eurojustot segíteni hogy nap mint nap innovatív tudjon legyen, hogy megfelelő forrásokkal legyenek, képességekkel, hogy a saját munkájukat el tudják ők végezni. És aggaszt, hogy hogyan lehetne megerősíteni az önök támogatásával, e, egyetértésével kifejlesztett eszközöket, amivel az ügyészeket segítjük, és a végrehajtást a határon átnyúló formában. Én azt mondanám, hogy az elektronikus bizonyítékokhoz való hozzáférés ennek a képnek egy jelentős eleme, hiszen a, a végrehajtása területen így lehet csak sikeres elektronikus formát is biztosítani kell, másik jogrendnek való bizonyíték átadást ebben a formában. Ez rendkívül fontos kérdés, és remélem, hogy előrébb tudunk lépni. Ezek a rövid távú dolgok és ezekre szeretnék figyelni, de azért nem felejtem el a kicsit hosszabb vagy nagyobb perspektívát sem, aminek a része az EPO kialakítása, ami esetlegesen megnyitja annak az útját, hogy az Európai Unióban végzett nyomozások töredezettségét feloldjuk, és így sikeresebb legyen a terrorizmus elleni harc is. Tehát, mint mondtam, figyelek a rövid távú intézkedésekre is, és megnyitom a középtávú perspektívát. Köszönöm szépen, biztos úr. Most az árnyék jelentés tevőnek adom meg a szót, Kinicsi asszonynak, Katarina, parancsolj. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm én is King biztos úrnak, aki eljött ma hozzánk a szakbizottságba. Az a cél, hogy mérleget vonjunk az eddig végzett munkáról. De ha megengedi, egy személyes megjegyzéssel kezdeném. Olasz vagyok, és látom, hogy szívesen iszik kávét, nem csak teát. Úgyhogy ennek örülök. De nem csak a, az ön által végzett munkát szeretném kiemelni és meg, és megköszönni, hanem azt is köszönöm, hogy rendszeresen tájékoztat minket a munkáról, és ebből látjuk, hogy melyik területen van előrelépés. Valóban határozottak vagyunk, és együtt akarjuk ezt a munkát minél sikeresebben végezni. Köszönöm az összes kezdeményezést, jogalkotási javaslatot, amelyet megemlített, és köszönöm, hogy egy biztonsági keretet akarnak végre ö, ö, kialakítani, hiszen a biztonság alapvetően fontos az európai polgárok számára, pedig vannak olyan tagállamok, amelyek még bizonyos irányelvek végrehajtásában kevésbé előre haladottak, és a hatóságok még mindig nem úgy működnek, ahogy magunknak kívánjuk, és reméljük azt is, hogy a parlamenti párbeszédben majd sikerül kompromisszumra jutnunk. Egyebek között az interoperabilitásról is. Ez egy rendkívül érzékeny, komplex kérdés. Egy olyan téma, amely jelentős mértékben hozzájárulhat a végrehajtás hatékonyságának növeléséhez. Nos, szeretnék még valamit az internet alap az internet gyűlölet tartalmáról, azokról a tartalmakról, amelyek gyűlöletet keltenek. Említette, hogy technikai értelemben a vállalatoknak tulajdonképpen ezt meg kellene tudni oldani. Említette azt is, hogy azok, akiknek kevesebb forrásuk van, azok és problémájuk van a gyors reagálással, azoknak segíteni lehetne. Másrészt viszont az is igaz, hogy ez a javaslat a javaslat szerint az ilyen tartalmakat nagyon gyorsan ki lehessen venni a, a, az internetről. Ezt is meg kellene vizsgálni, hogy hogyan lehet ezen a területen jobban előre haladni. Kérdezem, hogy az Europolnak milyen szerepe van az internettel, illetve az internetes tartalmakkal, és hogyan lehet ezeket a gyűlöletkeltő tartalmakat jelezni. Nagyon sok minden van még, amit rendezni kell, de megpróbálunk természetesen mindannyian megfelelőképpen részt venni, hozzájárulni, hogy a terrorizmus elleni harc sikeres legyen. Osztom az elnök asszony által, Natali által elmondottakat, amikor azt jelezte, hogy kell, hogy legyen egy biztonsági porf- portfólió, és ehhez megfelelő forrásokat is biztosítani kell. Ha lehet, még néhány megjegyzésem lenne ezzel kapcsolatban. Ugye az áldozatok védelme mindannyiunknak fontos. Létezik eh, a, az Európai Áldozat Centrumra vonatkozó javaslat, a támadások áldozatait próbálják itt eh, segíteni. Ez egy nagyon jó dolog, de a aztán mm, vizsgálják ugye a bevándorlás, migráció és terrorizmus közti kapcsolatot, ez is fontos lenne. És különösen az fontos, hogy megnézzük, hogy hogyan lehet a radikalizálódást megelőzni. Ezek általános kérdések, általános javaslatok, amelyeket eddig önök tettek, nagyon fontosnak tartjuk, és a mi módosítóinkban is kitérünk ezekre. Köszönöm szépen. Biztos úr? Köszönöm szépen, köszönöm ezt a hatalmas kérdéssort, megpróbálok válaszolni rájuk. Gondolom lesz olyan, ami újra felmerül majd, és akkor további részletekre is kitérhetünk, hogyha érdekli önöket. Először is nézzük az interoperabilitást. A bevezetőmben említettem, eh, hogy ezt valóban fontosnak tartom, és remélem, hogy megtaláljuk majd a módját annak, hogy a munkát ezzel kapcsolatban bevégezzük. Tudom, hogy ellentmondásos, és azt is tudom, hogy sokan aggódnak miatta. De egy picit lépjünk visszább, és emlékezzünk arra, hogy miért is indultunk el ezen az úton. Azért, mert azok, akik e, ebben dolgoznak rendőrök, határőrök, mások, az ő, akiknek a biztonsága feladata, azt mondták, hogy ez lenne a legnagyobb segítség minden egyes nap az számít, minden a napi munkában, hogy a, a, az európai szintű hálózat, adatbázis nem segíti őket. Túl bonyolult. Nem tudják a munkákat végezni. Úgyhogy nem úgy volt, hogy a, én, vagy a bizottság, vagy bárki ült valahol egy, egy irodában, és akkor ötleteltünk, hogy mit lehetne csinálni, és ezt találtuk ki. Nem akik ezen a területen dolgoznak nap mint nap, azt mondták, hogy ez az, amiben segíteni kellene. És a, ezt követően vizsgáltuk meg azt, hogy vannak-e olyan technikai jellegű intézkedések, információhasználat, technika, alkalmazás, ami segít ezen. A javaslatok alapja pontosan az, hogy és persze én látom, hogy akik értenek hozzá, azoknak nem túl izgalmas technikai jellegű javaslatok, de mégis az alapja az, hogy a keresők információkeresés, már az adatbázisban meglévő információ keresése, adatbázisból való kiszedése hogyan lehet hatékony és gyors, tiszteletben tartva és megtartva az igen magas szintű adatvédelmi, személyes adatok védelméhez való jogokat. Elfogadom azt is, hogy vannak olyanok, akik ezt vitatják, és úgy gondolják, hogy más problémákat is ezek felvetnek. Én ezt értékelem, elfogadom. De hadd kérdezzem meg, akik a javaslatokkal kapcsolatban ezt felvetik, hogy azt nézzék meg, hogy honnan indult el, és mi az, amit a javaslat tartalmaz tényszerűen. És nagyon örülök, hogy itt vagy bármely más fórumon végig, me, tehát örülök, hogyha végig tudunk menni ezeken a javaslatokon, ha akarják, akár technikai részletekben is. Mert nem hiszem, hogy hogy minden egyes aggodalmuk megalapozott a javaslatok miatt például azt mondják, hogy ezzel most igen kiterjedt adatbányászat, profi, profilírozás és minden egyéb lesz majd. Értem persze, hogy miért aggódnak emiatt, de nem látom, hogy alapja lenne ezekben a javaslatokban ennek, mert az javaslatok nem ezt mutatják. Szóval nagyon örülök, sokkal, nagyon örülök annak, hogyha megbeszélhetjük akár sokkal részletesebben is bárkivel, ma vagy bármikor. Másodszorban. A, kérd, a második kérdés csoport az illegális terrorizm, terrorista tartalmak kérdésköre volt így van, különböző káros tartalmak vannak online, és nem mondjuk azt, hogy egy megoldást tudunk adni, és ez lenne az egy megoldás mindenre. Nem. Rengeteg kihívás van a hamis hírrel, félretájékoztatással, hamis információval, vannak, amiket etikai kódexel, vannak, amiket más intézkedésekkel lehet megoldani. Mi nem egy bizonyos tartalomra összpontosítunk, mert nem tudom ezt megítélni, és ön sem kérhetem meg erre, hanem arra gondolunk, hogy nagyobb átláthatóságot kell a politikai, az online politikai közvita körül teremteni, és akkor a különböző biztosokkal, Gábriel biztossal, Jurova asszonynal ezeket próbáltuk megoldani. Tehát egy bizonyos tartalomfajta az azon egy, egy bizonyos fajta tartalom van, ami mi, amivel foglalkozunk, ez pedig a, a gyermekek zaklatása, gyermekekkel való visszaélés, kizsákmányolás. Most ez volt az első, és a második az a terrori, az illegális terrorista tartalmak, egyértelműen terrorizmus amire célzunk, és nem az, hogy a gyűlöletbeszédre alkalmazzuk ezeket az intézkedéseket. Azért, mert itt a definíció kevésbé világos. El kell azt fogadjuk, hogy a különböző országok a történelmük hagyományaik alapján másként fogják fel a különböző forrású gyűlöletbeszédet. Németország jogszabályt adott ki, más ország nem. Tehát nincs konszenzus a gyűlöletbeszéd definíciójáról európai szinten, és ezért nem lehet európai szintű jogszabályt sem erre kiadni, de a terrorizmusra van igen. Önök is megállapodtak a terrorista ellenes irányelven, az ENSZ-nek is van egy alapdefiníciója a terrorizmusról, a csoportok meghatározásról, és ennek vannak egyértelmű tartalmai, és ezért célirányos intézkedéseket lehet hozni. Az egyik például az, amikor egy tagállami hatóság, bíróság vagy rendőrség, attól függően, hogy a tagállamban mi a, a vonatkozó, egy tartalmat törvényellenesnek definiál. Ők tájékoztatják azt a tarfo- platformot egy, egy egy tehát elrendelik ennek a megszüntetését, és akkor a platformon ezt meg kell szüntetni. A nagy platformon sokan dolgoznak, nagy platformokon nagyon sok ember van, és megfelelő felszerelésük, berendezésük is van arra, hogy gyorsan reagáljanak az ilyen elrendelésekre, mint egy kisebb platform. A kisebb platformoknál nehezebb. Mégis ezzel azt, tehát azt mondjuk, hogy nem kell megítélni, hogy tetszik-e vagy sem egy tartalom, a, a platform működtetőinek, hanem a, a jogi hatóságok kijelentik egy, egy elrendelik, hogy ez törvényellenes tartalom, nekik ezt a, a, a parancsot, ezt a határozatot végre kell hajtaniuk. Erre jelentős biztosítékrendszert is kialakítottunk, ezt megbeszélhetjük részletesen is. Sokkal határozottabb és megalapozottabb, mint a mostani. Az átláthatóság követelményét is tartalmazza, egyértelműen tartalmaz panaszmechanizmusokat és a bírói felülvizsgálati mechanizmusokat. Tehát ha valamit valamiben tévedtek, ha valamit tévesen rendeltek el, hogy törölni kell, akkor az ellen van fellebezési lehetőség. Nem mondom, hogy sok terrorista szervezet fog majd panaszt benyújtani a tartalom eltávolítás miatt, de ha mégis, akkor erre van mód. Nos, ez az, amivel próbálkozunk. Az Európolnak pedig továbbra is kulcs szerepet kell kapnia ebben. Kiváló erre irányuló forrásaik vannak, elismert munkát végeznek, és remélem, hogy továbbra is a szakértelem, szakértelmükkel a tagállamokat támogatni fogják. Sajnálom, hogy ilyen hosszú vagyok. Az áldozatokra végig vissza tudunk még térni, vagy sértettekre. Valóban kulcsfontosságú ez is. Meg is hívtak ESZAK bizottságban pontosan ilyen kérdések, az áldozat segítés kérdésének megtárgyalására. Van mintaprojektünk is, mint mondom, ez az első lépés, az alaplépés, és az, hogy a tagállamok ehhez a, nek az a része, hogy a tagállamok a, a terrorizmus ellenes irányelvet aláírják. Radikalizálódás a börtönökben, majd részletesen vissza kell erre térjünk. Ez is nagyon fontos, és az elmúlt évi munkából adódott ez, amit a, a, a radikalizálódás munka, magas szintű munkacsoportja foglalkozott ezzel a kérdéssel szakértőkkel együtt. Nem csak a civil társadalommal, hanem közigazgatási szervekkel, központi igazgatási szervekkel. A radikalizálódás elleni prioritásokat meghatároztuk, nem volt meglepő, hogy alapvető prioritásként a vizsgálat eredményeképpen a börtönök jelentek meg Spanyolországból például pont most kaptam megint valamilyen olyan tájékoztatást, ami egyértelműen rámutat arra, hogy a börtönökben a radikalizáció vesz, veszélye a legmagasabb, ezzel foglalkozni kell, egyebek között azzal, hogy elindítsunk egy új platformot a radikalizálódás ellen. Merci beaucoup, monsieur le commissaire. La clarté des... Köszönöm szépen a világos magyarázatát, a világos kitekintést, ami az interoperabilitást illeti. Azt gondolom, hogy itt még nagy meggyőző erőre szükség a kollégák között. Most majd te Pagadza Ontudának adom meg a szót, ő árnyék jelentéstevő, máj te parancsolj. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a biztosnak az átlátható információkat. Ön megemlítette Spanyolországot is, illetve a radikalizációt a börtönökben, hogyha az adatok megbízhatóak, akkor 40% a, a radikalizációknak a Spanyolországban a börtönökben amiatt alakul ki, amelyek már a börtön előtt vették kezdetüket. Bűnözők ülnek a börtönben, és őket sokkal könnyebb radikalizálni, erről sem szabad megfeledkezni. És mint említettem, hogyha valaki a terrorizmust isteníti, és másokat szeretne maga köré vonni, akkor ez nagyon problematikus. Rendőrségi és igazságügyi munka. Itt meg szeretném kérdezni, hogy ezek milyen jellegű nyomozások, bírói nyomozások, a jogi ellenőrző intézkedések mások, eh, mint a rendőrségi nyomozás. Ön elmondta azt, hogy a platformoknak egy órájuk van arra, hogy letöltsenek különböző tartalmokat a hálóról. A jogi ellenőrzés, igazságügyi ellenőrzés témáj rendkívül érdekel. Ezt hogyan tervezik kialakítani? Nagyon fontos utalni arra, hogy az internet eh, előtt nagyon fontosak ezek a jogi ellenőrzések. Korábban mindez manuális módon történt, a bíra azt mondta, hogy igen, ez a kommunikáció megtörtént. Most eh, az internet eh, idejében ezt hogyan kezelik? Nagyon sok adat kerül eh, az internetbe, hogyan szeretnék ezeket kommunikálni, és eh, hogyan szeretnék mindezt a terrorizmus ellenes irányelvel megoldani. Szeptemberben eh, kellett volna ezt megvalósítani, és eddig pusztán öt tagország valósította meg az irányelvet. Ez azt jelenti, hogy formális módon megvalósították, vagy arról van ez szó, hogy ezt a tagországok már alkalmazzák. Jó lenne, hogyha ezzel kapcsolatban még szólna néha szót, néhány szót, hiszen a, ez az irányelv rendkívül fontos. Merci, Köszönöm szépen, Maite. Csak egy kis kiegészítés majd a e, kérdésével kapcsolatban azokkal a tagországokkal kapcsolatban, akik ezt megvalósították, illetve akik nem, a bizottság mit tervez tenni, mint a szerződések őrzője, hogy ezt a tagországok megvalósítsák. Köszönöm szépen! Fogalmam sincsen, hogy e, ki követ engem, de valaki követni fog nyilván, ez nagyon fontos ami a feltett e kérdéseket illeti fordított sorrendben. A jövő héten megjelenő jelentés részletesen e, beszámol az eszközökről egyenként, ahol e, notifikáció, értesítés történik. Formális notifikáció az, ami nagyon fontos, ami meglepő az irányelv kapcsán, illetve nagyon fontos, nagyon fontos irányelv. Idő van a notifikációra, de amikor eljött a határidő um, az elmúlt hónapban, akkor pusztán öt tagország tett eleget ennek a feltételnek. Remélem, hogy ez azóta eltelt időben nagyon sok más tagország is tovább lépett abban, hogy megvalósítsa az irányelvet. Nagyon gyakran időbeli késlekedés van, a formális notifikáció az intézkedés megvalósítása között. Remélem, hogy azóta ez a kép sokkal pozitívabb, de ezt jelenleg most nem tudom biztonsággal kijelenteni. Egy kicsit kezdem megkongatni a vészharangokat, ez egy nagyon fontos irányelv, és fontos, hogy e, e, ez megvalósuljon. Nagyon sok tagországnak kell ezt még megvalósítani, és reméljük, hogy ezen tagországok száma rohamosan növekedni fog. Ami az egy órás határidőt illeti, mint kihívást, azt mondjuk, hogy a tagországoknak a saját nemzetrendelkezéseiknek megfelelően megfelelő hatóságokkal rendelkezünk, megfelelő kompetenciával, akik egy elmozdítási rendeletet megvalósíthatnak hogyha van egy panasz vagy kérdés, vagy a platformtól, vagy a tartalom szerzőjétől, amikor elmozdítják, eltávolítják a tartalmat, akkor az áttekintésnek egy jogi áttekintésnek kell lennie. Tehát mi megpróbálunk egyensúlyt teremteni a között, hogy gyorsan kell lépni, úgymond, hogyha időt hagyunk, akkor ez gyorsan terjed, illetve a másik elv, miszerint nagyon fontos egy tüzetes jogi eltekintési folyamatot megvalósítani. Ezen fáradozunk. Ami a börtönökben történő radikalizációt életét egyetértek ön, használt egy kifejezést, Hát itt a, a probléma az a befogadó közönség, úgy, úgymond nem mindenki, a két börtönben radikalizáltak, úgymond nem úgy került a börtönbe, hogy a valláshoz kapcsolódó okok miatt történhetett meg mindez, vagy a terrorizmushoz kapcsolódott tevékenysége korában teljesen más okok miatt kerültek börtönbe ezek a személyek. A számadatok megdöbbentőek olyan személyekről, akik kis bűncselekmények miatt kerültek börtönbe, a terrorizmushoz nem kapcsolódókok miatt, és utána belekeveredtek ezekbe a hálózatokba, és radikális nézeteket terjesztők hálójába. Természetesen nincsen egy varázs megoldás, minden tagország máshogy próbálja ezt megoldani, vannak olyan tagországok, akik megpróbálják összegyűjteni a radikalizált személyeket, vannak, akik pont az ellenkezőjét próbálják. Mi az összes tagországgal megpróbálunk együttműködni a különböző megközelítésekben, és a jövő évben beszámolunk önöknek és másoknak, és azokra a tanulságokról, amelyeket a különböző nemzeti tapasztalatokból levonhatunk. Számos programot finanszírozunk a börtönökben radikalizáció megelőzésére, és meg kell vizsgálni azt, hogy ez elég hatékony, egy több finanszírozása van esetleg szükség, de a legfontosabb dolog, amit megtehetünk, az, hogy a különböző tapasztalatokból tanuljunk a különböző tagországok megközelítéséből. Köszönöm szépen. Most Elena Valentiánónak, az alelnöknek adok szót. Komisszárja, por Presz. Köszönöm. Én is biztos úrnak, hogy eljött. Köszönöm az általa végzett munkát Nyilvánvaló még egy darabig szükség lesz erre a munkára, és természetesen az Európai Parlament képviselőire is jut munka még bőven. Van itt egy pont, ami leginkább aggályos számomra. Még hozzá arra vonatkozóan, hogy mennyire van jelen ez a téma a nyilvánosság szemében. Tehát tudjuk, hogy van, történik egy merénylet, egyre érzékenyebbé válik a társadalom egy-egy ilyen merénylet után, de persze rengeteg merénylet van a világon, hogyha mi európaiként nem vagyunk közvetlenül érintve, akkor ez a tudatosítás, ez az érzékenyítés, ez nem működik, akkor nincsen napi renden a terrorizmus elleni harc, akkor megint csak az elitek egy vitája, egy narratívája lesz. Ez önmagában negatív folyamat, nekünk viszont van dolgunk ezzel, nekünk koordinálnunk kell, nyomást kell gyakorolnunk, és együtt kell működnünk. Tudom, hogy a terrorizmus nem tartozik a kellemes témák közé, és hát a politikusok inkább nem beszélnek a terrorizmusról, de hát a terrorizmus mégiscsak létezik, és mi csak akkor beszélünk a terrorizmusról, ha az érint bennünket. Azt látjuk, hogy a kormányok nyomást akarnak gyakorolni. És hát ez a dolguk, ezt nem mindenki veszi eléggé komolyan, viszont van itt egy ellentmondás. Mi csak akkor reagálunk, ha nálunk robban a bomb. Száz százalékig egyet tudok érteni. Az egyik dolog, amiről már beszéltünk, hogy ez a stop and go megközelítés meg kell, hogy szűnjön, hogyha ez egy bírálat, és a, 15 évvel a Twin Towers után, szeptember 11 után, akkor éppen ez az egyik legfontosabb dolog, amit gyakorlatilag. kell, hogy ez húzd meg, erezd meg témát fel kell adni. Két kockázata van, ha így közelítünk meg. Az első, hogy itt hosszú távú megközelítésre van szükség, ezt meg kell oldani, a másik pedig, a, és ez egy fontos, és a vitason szóba került, hogy ilyenkor mindig csak reagálunk a, a pillanat hevében egy merényletre, akkor az a kockázat, hogy nagyot tévedünk ne csak arról van szó, hogy hosszú távon kell ezzel a problémával foglalkozni, hanem egy hosszú távú perspektívát kell kialakítani, ha foglalkozni akarunk a témával általában. Ugye, ha valami nagyon drámai, nyilvánvalóan, hogy ez történik egy merénylet után, akkor nem biztos, hogy a legjobb hosszú távú reakciót tudjuk meghozni. Tehát ezt a 20 meg ereszt meg megoldást fel kell adni végre, az, az önök munkája éppen része ennek, hogy mélyébe vizsgáljuk a dolgokat, hogy hosszabb távú perspektívát alkalmazzuk, a parlamentre ez vonatkozik, és azon túlmutatóan, és mi igyekszünk ezt a bizottság keretében is így kezelni, és elkötelezetten használjuk a forrásainkat, igyekszünk célzott forrásokat hozzárendelni ehhez, mert így tudunk hosszú távon reagálni, és a tagállamokat is be kell vonni, a tagállami hatóságnak ugyanilyen módon kell reagálniuk. Nem jó az, hogyha valaki ö, ideges lesz valami miatt, elfogadnak egy jogot, egy törvényt, és utána megoldották a problémát. Ez egy féles ez egy téves megközelítés. Először ezt végre kell hajtani, át kell ültetni a gyakorlatba, ami történik, és utána é- hónapról hónapra, évről évre foglalkozni kell a témával, mert ez egy mély gyökere teresztett téma, teljesen joggal van. A másik dolog, amit támogatok, még ezek a kihívások, ugye itt Európában jelentkeznek, nem szabad csak Európát látni, amikor mi ezzel foglalkozunk, tehát látni kell, a máshol történő merényletek hatással vannak ránk nézve is. Nagyon szoros ez a kapcsolat, tényleg. Szorosan összefonódnak ezek a kérdések azzal, ami az utcánkon történik, és ami a szomszédságban vagy távolabb történik. Ezek a dolgok egymással összefüggnek, mint mondtam. Éppen ezért az az elkötelezettség, az a fellépés, amit az európai intézmények képviselnek, az Európai Bizottság, az külügyi szolgálat is, de úgy általában beszélhetnénk eh, arról, hogy igyekszünk segíteni és támogatni a partnereinket, tengeren túli partnereinket, a szomszédainkat is, hogy szembe tudjanak szállni a radikalizációval, a terrorizmussal, ez egy nagyon fontos dolog. Nagyon büszke vagyok arra, hogy az elmúlt három-négy évben sikerült mozgósítani két millió eurót, eh, a partnereink számára, hogy segítsünk abban, hogy a kapacitásaikat erősítsék a radikalizmus elleni fellépésben, a terrorizmus elleni fellépésben. Ez egy fontos dolog. A következő költségvetési időszakra nézve természetesen ez az önök aggája kell, hogy legyen természetesen, de más szakbizottságok is foglalkoznak ezzel. A következő több éves pénzügyi kerben megfelelő finanszírozásra van szükség a biztonsági célok elérése érdekében EU-n belül, a külső határokon, de ö, már távolabbi területeken is a partnereinkkel, a szomszédeinkkel együtt. Köszönöm szépen. Mielőtt megadom a szót a három utolsó hozzászólónak, tudjuk tartani az időt. Zökkenőmentesen zajlik az eszmecsere. Köszönöm szépen a kollégáknak, hogy betartották az időt. Ellen a kérdés politikai, jogi, költségvetésű és szociológiai jellegű. Biztos úr, ön folyamatosan találkozik a, a tagországi kormányfőkkel, itt mindenki tudja azt, hogy a tagországokat érintette, a, érintettek a terrorista támadásként francia vagyok, egy olyan társadalomban élek, amely egyrészt érzi a fenyetettséget, másrészt ellenáll, a kettő folyamatosan létezik az utcákon, a bistrókban, az éttermekben, viszont a társadalmat meghatározzák ezek a a támadások. Ön érzékel a paradigmaváltást, amikor találkozik az állam és kormányfőkkel, olyan tagországok esetében, akiket kevésbé sújtottak terrorista támadások, mégis szolidárisak, az aggály kapcsán, amelyek miatt tovább kell, hogy éljünk. Természetesen még szerencse, És mindjárt megadom a szót a kollégáknak. Önnek nem kötelező válaszolnia, de azt gondolom, hogy ez egy olyan kérdés, amely inkább általános jellegű. És utána Tereza Jimeneznek adok szót. Relate my experience. I don't örömmel osztom meg a tapasztalataimat, de a tagállamok körében azt érzem, hogy fókuszálnak igencsak a biztonsági kérdésre. Persze vannak prioritásai, különböző tagállamokon ezek változóak is, de azért az világos, hogy mindenki ügyel a biztonsági kihívások széles körére amelyek veszélyeztetik az életünket, az értékeinket, a mindennapjainkat, hogy úgy mondjam. Azt gondolom, hogy egy sor biztos egy kihívással szembesülünk a terrorizmus részéről, van itt a kiberterrorizmus, amely az elmúlt két évben fokozottan mai jelen, aztán kiber által támogatott politikai manipuláció. Ez is az elmúlt időszakban erősödött, ezt tudjuk és a tagállamok egy olyan fenyegetést látnak ebben, amely részben kívülről jön, részben az országainkból származik, a saját tagállamainkból, közösségeinkből, és ezek veszélyeztetik az életmódunkat, ahogy szervezzük az életünket, stb. És ezért van szükség arra, hogy kivétel nélkül a tagállamok fókuszáljanak ezekre a kihívásokra, és a válaszokat, a reakciókat erősítsék. És ez az oka annak, hogy kivétel nélkül a kormányok tényleg támogatóan állnak hozzá ahhoz a gondolathoz, hogy több együttes erőfeszítésre van szükség a kihívások kezelésére. Egyes területeken komoly vita folyik természetesen arról, hogy hol van a szubszidiaritás, ki miért felel valójában. De azért ezen a területen én azt látom, és javítsanak ki, ha nem jól látom ezt, de ha én tárgyalok a tagállamokban, abban konszenzust látok, hogy a nemzeti hatóságaink és kormányaink tényleg a polgárok biztonsága esetében együttműködőek, ez az ő felelősségük, és tudják, hogy itt tenniük kell, de az együttműködés, a kollektív együttműködésre van szükség, mert eh, ez per definíció nem egy eh, határokon átnyúló transnacionális kihívás. Ezek túlmennek még az Európai Unió határain is ezek a kihívások ezt látni kell éppen, ahogy az imént elhangzott, vagyis a tagállamok támogatnak bennünket abban, amit teszünk. Kollektív, brüsszeli szinten így kívánunk megoldásokat találni arra, hogy hogyan tudjuk a polgárok biztonságát garantálni. Nem mondom, hogy nincsen probléma ezzel, nincsen feladat ezzel kapcsolatban. Tehát a végrehajtás, a follow-up az mindig egy kihívást jelent, de a politikai elkötelezettséget látom señor presidente. Eh, bueno, eh, muchísimas gracias. Quiero agradecer al, al... köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, én is köszönöm az elkötelezettségét, amit mutatott, és biztos köszönöm azt is, hogy olyan világosan mondta el az összefoglalóját. Nyilvánvaló, kéz a kézben együttműködünk, és nekünk is fontosak az áldozatok. Meg kell ismételjem, kilenc éve vagyok itt, és látom magam is, hogy a terrorizmusa hogy működik mindez. Tehát ezek az érzések újra meg újra felcsapnak, amikor egy-egy támadásra kerül valahol sor. De ez nem elég. A megelőzés az igazán fontos a terrorizmus elleni harcban. Figyelni kell, ébernek kell lennünk egyébként. Tulajdonképpen magukat, a terroristákat szolgáljuk ki. Köszönöm szépen, a biztos támogatja a Köszönöm, hogy támogatja a jelentésünket. Nem arról van szó, hogy pragmatikus jelentésre lenne szükségünk. A lényeg szerintem az, hogy ideológia mentes legyen, hiszen beszéltünk rendőrökkel, jártunk repülőtereken, és abszolút nem ideológiákról van szó. figyelembe vettük a különböző terrorista csoportokat is, de a, a terrorizmus a, az emberi jogok egyik legsúlyosabb megsértési formája. Úgy gondolom, néha talán a biztonságot is egy picit ideológiai alapon nézzük, és ez okoz több problémát is. Például a migránsokat sokan azonosítják a terrorizmussal, hatalmas probléma, és visszaélnek vele. De minden lehetőséget meg kell vizsgáljunk, objektívnek kell lenni. Áldozatokról beszélt, mondta ön is, hogy a, a, említette a határokat a gyűlöletbeszédnél, amit nem igazán értettem, de majd talán mm, megfogom, hiszen Spanyolországban nagyon érzékeny ez a kérdés, és nálunk az áldozatoknak a védelme, az áldozatokkal való foglalkozás kiemelkedően fontos. A biztonság kérdéskörében is ebből a szempontból is kellene beszélnünk, nagyon hasznos lenne, hiszen el kell mélyüljünk ezekben különböző szempontból. Ön is jelezte, hogy a végrehajtás egyelőre még eh, botladozik, és eh, minden egyes veszélyhelyzet eh, emiatt még kockázatosabb. Van egy kérdésem a kiadatási kérelmek a terrorizmus esetekben. Ezzel kapcsolatban mi a vélemény? Erről még nem beszéltünk, és A közelmúltban volt nálunk egy eset, egy korábbi terrorizmus, terrorista négy, négy újabb bűncselekményt követett Belgiumban, és nem tettünk ellene semmit. Meg kell, hogy állapítsam, hogy az igazságügyi együttműködés a tagállamok között egyelőre még nem működik mindig. Köszönöm, Teriza. Ha megengedi a biztos úr, akkor Krisztina Wimbernek adnám meg a szót Zulika asszonynak, és aztán kérem önt, hogy az utolsó három kérdésre rövid összefoglalót mondjam. Krisztina? Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm szépen. Nagyon érdekes, amikor itt van nálunk, mindig örülünk neki. Az Európai Unió alapgondolata mégiscsak a békeprojekt. Egy békeprojekt volt, hogy az emberek biztonságban éljenek, és ez csodálatos gondolat. Én személyesen úgy gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb elem. Valóban fontos, különösen az olyan időkben, mint most. Stephens kolléganő olyan kérdéseket is felvetett, amit én is akartam kérdezni, az irányelvek végrehajtása, jogszabályok végrehajtása, a PNR, tehát a, a személyiséghez való jogok védelme. A 2018 tavaszára akartuk az irányelvet, irányelveket végrehajtani, és ez nem történt meg, ami szerintem borzalmas. Annyi irányelvnél nem végzünk jó munkát a végrehajtásban. Aztán a radikalizálódás, ez is alapvetően fontos kérdés. Ebben a házban is gyakran beszélünk az internetről, például a, hogyan lehet a propagandát leállítani. Azt hiszem ezen a területen azért jól előre haladtunk. A másik a börtönök voltak, amelyekre figyelni kell. A francia médiában jelent most meg, hogy 40 eh, eh, dzsihadista, aki terrorista cselekményekért eh, elítéltek, most fognak, fog szabadulni, és egy francia ügyész arról beszél, hogy a börtönökön belüli radikalizálódás sokkal jelentősebb, mint korábban volt. Ezt mondta az ügyész. Ez egy olyan szempont, amiről nem sokszor beszélünk. Azt hiszem, vannak olyan tagállamok, amelyek az integrációt nem tudták kellőképpen megoldani. Tudom, hogy ez egy nemzeti hatáskör, de ha Svédországot nézem, ott rengeteg marginalizálódott terület van, gyerekekkel, fiatalokkal, akik bűnözésben, erőszakban élnek, lövöldözésben nap mint nap autókat gyújtanak fel. A gyermekjogi ombudsman nálunk sokat beszél az ilyen problematikus marginalizálódott területeken, ahol a, ahol a gyerekek kilátás remény nélkül élnek, és ez a radikalizálódás melegágya. Svédország, sokan mondják, hogy Svédország exportál terroristákat más országban, úgyhogy ez az ön problémája is lehet. Köszönöm szépen. Franzolica úr. Nagyon sok átfedés van a szakbizottságok munkája között. Minden esetre köszönöm én is, biztos úr, hogy itt van. Három gyakorlati kérdésem van. Egyrészt, hogy gondolja, hogy az Európai Uniónak új jogszabályokra van szüksége. A terrorizmus megelőzésében és az elleni harcban, ez az első. A második kérdésem, a biztonság biztonsági kérdések természetesen tagállami hatáskörbe tartoznak, de hogy gondolja, az Európai Bizottság hogyan tudna, hogyan tudja a tagállamokat arra kérni, hogy nagy, több forrással har, harcoljon a terrorizmus ellen pénzzel, technikai, emberi erőforrásokkal, mert vannak olyan országok, ahol egyszerűen képtelenek ezzel a fenyegetéssel szemben fellépni, vagy csak nagyon gyengén. Végül pedig hogyan lehet az adatbázisokat ellenőrizni. Ez egy nagyon régi kérdés, standardizálásra van szükség. Akkor, amikor hozzáférünk egy adatbázishoz, a biztonsági szervezeteknek az összes adatbázishoz hozzáférést kell biztosítani az EU-ban, mert annyi adatbázis van, Schengen, Pro, minden, rengeteg van, úgyhogy ezek, és ezek nincsenek összekapcsolva. Mindenképpen szükség lenne erre a terrorizmus elleni harchoz. Köszönöm. Merci beaucoup. Vous avez la parole. Köszönöm. Parancsoljon biztos úr. Önné a szó, a fennmaradó időben várjuk a válaszait. The end, what I said at the beginning, thank you very much to everyone. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy ilyen aktívan együttműködnek ebben a témában itt a szakbizottság keretei között is. Azt gondolom az önök jelentése egy fontos jelentés, az említett okoknál fogva. Jimenez asszony külön felhívta a figyelmet erre, de mások is. Úgy gondolom, hogy hosszú távú perspektívát eh, alakítunk ki ezzel. És ehhez természetesen alapvető megfontolásra van szüksége, ezt nem kerülhetjük el, és nem szabad csak rövid távú javaslatokra korlátozni a tevékenységet, hosszabb távú keretet kell kialakítani a következő Európai Bizottságon össző parlament számára. Nekik is megvan a dolguk, ők fogják a döntéseket meghozni, de önök meghatározhatják a kereteket, és ebben abba, arra bíztatnék, hogy legyenek ambíciózusak. Legalábbis remélem. Abban egyetértek, hogy óvatosnak kell lenni abban, hogy ne a gyűlölet és a terrorista tevékenység, stb. esetében ne csak reagáljunk egy-egy kérdésre. A dzsihadi extrém terrorizmus az, amire reagálunk. De ez nem az egyetlen terrorista fenyegetés, nem szabad ezt lekorlátozni, és főleg nem a gyűlöletről is a kirekesztésről van szó. Itt vannak esetek, éppen nem régiben látunk ilyeneket, amelyek a szélső jobbhoz kötődnek, ezzel is foglalkozni kell. Nyitottnak kell lenni, hogy felismerjük a szélső jobbról, a szélső balról, a dzsiháditól érkező fenyegetést. Ez nem fog másképp menni. És nekünk kell eldönteni, hogy hogyan szervezzük meg a közösségeinket és az életünket, tehát egy szélesebb körű megközelítésre van szükség. Úgy gondolom egyébként, hogy ha a kihívásokról gondolkodunk, beszélünk, az integráció ilyen például a közösség, és hogy ez milyen problémát okozhat, és adott esetben a problémák a radikalizációhoz vezetnek, és a szélsőségességhez, és ezért kell megvitatni alapvetően, hogy a saját közösségben hogyan tudjuk ezt legjobban megoldani, legjobban kezelni. Ez az önök területe, de a bizottság részéről igyekszünk elkerülni a megbélyegzést. Nem akarunk egyetlen közösséget vagy egyetlen embercsoportot sem megbélyegezni. Mert egyszerűen azért nem, mert azok az emberek, akik erőszakot akarnak ellenünk elkövetni, azok nem, nem feltétlenül rossz ember. Rossz emberek, persze, de, de ők nem a közösséget képviselik ez nem az ő vallásuk miatt van. Tehát a, az, a vallásos szélsőséges nem a vallás miatt olyan. És a legjobb módja annak, hogy kezeljünk ezeket a rossz embereket, és egy emberekről, egyénekről van szó, az az, hogy a szélesebb közösségükkel együttműködünk, hogy az embereket meggyőzzük, és, hogy, és nem arról van szó, hogy most ezeket visszahozzuk, de hanem arról, hanem hogy igyekezzünk a közösséget eh, rábírni arra, hogy kezelje a saját embereit, és a különböző közösségek különböző módon kezelik ezt. Éppen ezért eh, arra ügyelni kell, hogy ne taszítsuk el azokat az embereket, akik segíteni tudnak nekünk, eh, és szerintem önök erre gondolnak a jelentésükben is ami pedig az, hogy a parlament a jövőben hogyan szerveződik meg, bocsánat, de hát nem én fogok ebbe dönteni, az az Európai Parlament dolga, a saját munkájának megszervezése, és a bizottság vonatkozásában is el tudom képzelni, hogy hogyan tudnánk tovább dolgozni. Erre van egy néhány ötletem, és ezt el is mondom, de a parlament ügyében szerint a parlamentnek kell dönteni a, a, a kiadatás, a, a SZISZ ügye az elmúlt időszakban szóba került. Azt gondolom, hogy a bűnüldözési intézkedéseket arra kell használni, amire kitalálták őket és hogyha másra használjuk őket, negatív vagy pozitív értelemben más célra használjuk, vagy nem használjuk fel arra, amire kitaláltuk, hogyha ilyet látunk, akkor ezt meg kell vizsgálni, mert a hitelesség a téma, az eszközök hitelesség, ezek, ezek jók, ezek az eszközök jók működtetni, de arra a célra, amire kitalálták őket, ami pedig a végrehajtást illeti, egy dolgot tudok erre mondani. Ezt már korábban megbeszéltük, mielőtt nők közül többen megérkeztek volna. Igen, és ez egy nagy kihívás, és a tagállamokat figyelemmel kísérjük, hogy tényleg azt átültetik, ami megállapodtunk. Úgy gondolom, hogy vannak gyakorlati kihívások időnként. Nem arról van szó, hogy ők ezt nem akarják megtenni, és egy gyakorlati átültetés kihívásaival foglalkoznunk kell. Nem gondolom, hogy a politikai szándék hiányozna, vagy elkötelezettség hiányozna. Továbbra is kitartok ezen megállapítás mellett, hogy az akarat megvan, csak egyes esetekben a follow-up, a végrehejtés, a nyomonkövetés túl lassú, lassúbb annál, mint ahogy erre szükség lenne. Az új jogalkotás kérdése. Nem félünk attól, hogy új törvényeket fogadjunk el, javaslataink vannak. Elmúlt hónapban is történtek ilyen javaslatok, vagy voltak ilyen javaslatok. A kihívás most az, hogy a javaslatok, a megszületett javaslatokat átültessük a gyakorlatba, és végrehajtsuk azt, amiben már megállapodtunk ez a következő hónapok kihívása egy alapvető fontossága, tehát hogy és ke, együtt kell működnünk a társjogalkotóknak, meg kell hozni azokat a törvényeket, amikre szükség van, és a tagállamokkal együtt, utána pedig jobban kell végrehajtani a meghozott törvényeket. És ezzel egy hosszabb távú perspektívát, kilátást tudnak kialakítani, ami a keretet jelentheti a következő bizottság munkája számára. És meghatározhatja a jogalkotás és a parlamentben, de kérem, fókuszáljanak arra, amit a következő hónapokban kell megtenni. Tehát március végéig van időnk nagyjából a jogalkotással, és azt kell, hogy mondjam, hogy minden hónap számít időközben. Fókuszáljunk a végrehajtásra. Ez nem azt jelenti, hogy nem kéne gondolkodni további lépésekről, hogyan réseket tudunk be, hogyan tudunk réseket betömni a jövőben az együttműködéssel, ezzel kapcsolatban nincsen problémám, ki nyitott vagyok, kész vagyok ebben részt venni, de a végrehajtás lesz a fontos a következő hónapokban. A forrásokat tekintve pedig az a javaslat, amit az online terrorizmussal szembeni fellépést illeti, ez egy jó minta lehet. Tehát vannak kötelezettségek, amelyek a platformoknál jelentkeznek, és a tagállamoknál, a tagállamoknál pedig a megfelelő források megteremtése a fontos. Ez az első rangú feladat. És úgy gondolom, hogy ha ezen az úton haladunk tovább, akkor ö, sok mindent meg tudunk oldani. A tagállamoknak igenis kötelességük, hogy finanszírozzák az intézkedések sát, amelyekben mi megállapodunk, ami a bizottságot illeti, mi kötelezettséget vállaltunk a következő költségvetési időszakra, ami a, a, a saját biztonsági munkánkhoz hozzárendeljük a szükséges pénzeket, ezt re ígéretet tettünk, ezt meg kell beszélni a tagállamokkal, megduplázzuk a finanszírozást a belső biztonság esetében, megháromszorozzuk a biztonsági kiadásokat a külső határokra nézve, és vannak ö, kijelölt finanszírozásaink a kiberbiztonság érdekében, illetőleg a kutatási költségvetést is finanszírozni akarjuk, és mainstream költségvetésbe is bekerülhet a biztonság, mint fontos dolog. Ez egy nagyon komoly kötelezettségvállalás, ha önök ezt támogatni tudják, és a tagállamok is, akkor ez mindenképpen modellként szolgálta a tagállamok számára. És amennyiben hiányolnak valamit, akkor az adatbankjaink jobb működéséről is szívesen beszélek egy alkalommal. Ez nekem nagyon fontos, az interoperabilitás, igen, az aggályokat kezelni, szere kezelni, még egy felmerülnek. Még a mi mandátum keretei között. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Julian úr. Köszönjük szépen az elemzések pontosságát, világosságát, és ahogy az összes kolléga felhívta a figyelmet arra, köszönjük a válaszai minőségét, köszönjük a e, perspektívákat, kilátásokat, amelyeket bemutatott az elkövetkezendő hónapra e, nézve, közép, rövid és hosszú távon is. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésre állt ezt a köszönetet e, a kollégák nevében is ki szeretném fejezni ön felé. Nem könnyű részt venni ezeken a vitákon, és kérek mindenkit, hogy írja fel, hogy a következő ülésünk Brüsszelben lesz október 9-én 9-től 12 óra 30-ig. az olasz hatóságokat fogadjuk majd, és dolgozunk a több mint 1500 e, módosítón. Köszönöm szépen, e, jó e, munkát kívánok, köszönöm a biztos úr részvételét, köszönöm a titkárság munkáját, Letícia munkáját, ők segítettek bennünket abban, hogy zöggenőmentes legyen a találkozó. Köszönöm.